Hölgyeim és uraim, kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet. Folytatjuk az ülést. Kérem szépen, hogy mindenki foglalja el újra a helyét. A második forduló után azt tudom elmondani, hogy új jelölt nem érkezett az Európai Parlament elnöki posztjára, és ennek megfelelően tartottuk meg a második fordulót. Az első forduló jelöltség, jelölteit tehát megtartjuk, és kérem szépen, hogy mindenki gondoskodjon róla, hogy van nála szavazó cédula sie kennen alle das prozedere ich darf die stimmzähler bitten ihre plätze einzunehmen. tehát mindenki a helyén fogja megkapni a szavazócédulát és ezzel kérem hogy mindenki járuljon a választási urnákhoz és kérem szépen hogy mindenki a saját helyét foglalja el. Azt látom, hogy Hökmárk úr az S betűnél van, már pedig nem ott van a helye. Hökmárk úr. Siessen! Sind alle Zähler an ihren Plätzen? Minden szavazat számláló helyén van? Ja, hört mir denn hier keiner zu? Ön nem oda tartozik.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 Szeretném megkérdezni, hogy minden képviselő leadta a szavazatát. Van-e valaki, aki még kván szavazni? Megismétlem a kérdést. Minden képviselő leadta a szavazatát? Dann gib mir ein Signal, wenn ihr er fertig seid, ja? Jelezzék nekem, hogyha készen vannak. Okay, ich darf, Uh, Herr Kollege möchte noch abstimmen. Még van itt egy kolléga, aki szeretne szavazni. Akkor még egyszer megkérdezem. Kérem szépen, hogy hallgassanak ide. Kérem, mondják meg, tehát minden képviselő leadta a szavazatát? Akkor tovább folytatjuk a választást. Akkor most harmadszor megkérdezem, minden képviselő látta a szavazatát? Valaki még a teremben szeretne szavazatot leadni? Akkor lezárom a második választási fordulót. Kérem szépen, hogy még egyszer menjenek az egy R 0101-es szobába a szavazatszámlálók. Most akkor megszakítjuk.